kolléga, Kósa kolléga Tran bizottságba, és az Agri bizottságba pedig Andriő kolléga kerül be a javaslatok értelmében. Akkor megerősítettük őket. A jegyzőkönyvet a következő ülés elején terjesztjük elé, hogyha most nincsen más felszólalás, akkor most az Európai parlament ülésszakát megszakítom, és mindenkinek jó utat kívánok.